első közvetlen választások óta, és nagyon köszönöm, hogy enyém volt, enyém volt ez a privilégium, hogy ezt elkészíthettem. Köszönöm szépen. La discussione chiusa. Köszönöm szépen, ezzel lezárom a vitát. Holnap 11.30-kor lesz ezzel kapcsolatban a szavazás. Most a napi rend értelmében a bizottság alelnöke, külügyi főképviselő, asszony nyilatkozata következik a Maliban uralkodó helyzettel kapcsolatban. Tessé. Thank you very much, uh, Madam President. Um, honorable members. Köszönöm szépen. Március 23-án Turé elnököt megtámadták, és egy pucs során elvették tőle a neki megillető helyzetet. A nyugat, a nyugat-szaharai ECOVAS, illetve a nemzetközi közösség, az ENSZ, az EU nyomásának hatására április 6-án megszületett az az egyezmény, melynek hatására visszatérnek a civil rendhez, és amelynek, amelynek kapcsán minden párt képviselve lesz, és ezt követően, amint a helyzet megengedi, új ö, választásokra kerül sor. Kidal, Gau és Timbuktu városait nagyon hamar megtámadták, a, ö, megtámadták miután a ko, ö, kormány csapatok visszavonultak. Az Afrikai Unió elítéli ezeket a tényeket, és Mali miniszterelnökét tegnap imáron harmadszor fogták el. Nos, az Európai Unió aggódik a száheli övezet stabilitás hiánya miatt, és világos az is, hogy a fejlesztést és a, a, a, fejlesztést és a biztonságot párhuzamosan kell kezelni. A tanács ezt a kérdést egy évvel ezelőtt már vizsgálta, és egy száheli fő koordinátort nevezett meg. A stratégi- egy stratégiát is kidolgoztak, melynek kapcsán 50 millió euróval növeljük meg a máli biztonsági politikának nyújtott támogatást. A libiai válság súlyosbította már létező problémákat, jól felszerelt, jól felfegyverzett harcosok árasztották el a régiót, itt terrorizmus, tuszt, tusz, tétele, túszvételek, illetve kábítószer, csempészés jelent gondot. Ez párosul az élelmiszerbiztonsági problémákkal, és ez nagyon megnehezítette a lakosság helyzetét. Nos, a mi célunk az volt, hogy a régióban a kormányokkal együtt tudjunk működni, ahol erős a kormányot jól működik, de a katonai pucs Maliban megnehezítette ezt a helyzetet, hiszen gyöngült a kormány hatékonysága. A külügyi tanács március 23-án az ECOWAS, az e, nyugat-afrikai gazdasági közösség tanácsá, e, közösség elképzeléseikeit támogatja, és arra e, kérjük mi is Malit, hogy a alkotmányos és demokratikus köve, kormányát állítsa fel. Burkina Faso mediá, medió, mediációján keresztül, vagy közvetítésen keresztül az április 6-ai döntés értelmében egy arra kértük az összes, az összes félt, hogy mi hamarabb a legitim kormánynak adja vissza a katonasága hatalmat. Az ECOVASZ elnökével Ouattara úrral egyeztettem, hogy ezt az üzenetet ő is továbbítsa, és Brüsszelben Ban Ki-moon úrral is egyeztetünk. Jankuna Traoré lett a ideiglenes elnök, illetve néhány minisztert, letartóztatott minisztert kiszabadítottak, ez mindenképpen jó hír. A külügyi tanács jövő hétfő megtartandó ülésén ez is napirendre kerül majd ez a helyzet Maliban. Azt is meg fogjuk, azt fogjuk megbeszélni, hogy hogyan lehet az EU, hogyan támogathatja az EU leghatékonyabban az átmeneti időszakot, az új választásokat, hogyan a választásokra amint, a, a sor kerül, amint a legitim kormány ismét helyreáll, és amit az adminisztratív közigazgatási feltételek is megteremtődnek természetesen azt is tudnunk kell, hogy pontosan ki milyen katonai vagy más támogatottságot kér. Az ECOVAS-szal együttműködünk, ők azt szeretnék, hogy az északi, északi részeket jobban támogatnánk, de az összes többi érintett országgal felveszünk a kapcsolatot Mauritániával, Niger, Niger, Nigerrel, Algériával, Burkina Fasoval és Elefántcsontporttal. Nagyon fontos az, hogy megfelelő legyen a koordináció, illetve, hogy Mali katonaságával és csendőrségével együttműködve történjen a változás. Az Mali északi területeinek helyzete nagyon komolyan romlott, ezzel kapcsolatban kifejeztük a véleményünket. Nem szabad, hogy senki földje legyen ez a terület, ahol nem érvényesül a törvény. Nagyon fontos az, hogy az északi részeken tehát a demokrácia ismételten kialakuljon. kialakuljon. Mindez súlyosbítja a nagyon komoly humanitárius probléma. Malin belül több mint 200 ezer személy kényszerült arra, hogy elhagyja otthonát, és körülbelül 140 ezeren kényszerültek arra, hogy külföldre meneküljenek. 2012-ben 45 millióról 105 millióra növeltünk a száheli övezetben a humanitárius költségvetést. Mauritániában, Nigérben, Csádban, Máliban és Burkina faso a bizottság 250 millió eurónyi humanitárius segélyt és élelmiszer segélyt oszt szét, és ez körülbelül 50 millió embert érint. Plusz 9 milliót ítéltünk oda ebben a hónapban élelmiszer illetve víz problémák enyhítésére a mali menekültek esetében. Az EU továbbra is azt szeretné, hogy Maliban megmaradjon, a, megmaradjon Mali egysége és szuverenitása. Továbbra is szoros kapcsolatot tartunk majd fel az időszakos kormányal Bamakóban, és szeretnénk, hogyha egészen világosá válna mindenki számára, hogy milyen segítségre van szükség, akár élelmiszerkérdés, élelmiszerügyi problémákban, biztonsági problémákban, stb. stb. Azt gondolom, hogy a száheli régió stabilitása nagyon fontos az összes afrikai partner számára, és pontosan ezért teszünk még mindent azért, hogy a lehető leghamarabb megoldásokat találjunk Malival együttműködve. Köszönöm. Představitelka za toto úvodní slovo. A nyní mi do... Köszönöm szépen Ashton asszonynak a bevezető szavait, és akkor most a Kaszolides kollégának adom meg a szót a néppárt részéről két percre. Elnök asszony, a Maliban bekövetkezett helyzet felhívja a figyelmet arra, hogy milyen fontos szerepet játszik az afrikai szervezet, jelen esetben az ECOWAS, az ő segítségükkel lehet nyomást gyakorolni, és elősegíteni a plurális demokrácia kialakítását. Ez nem fogadható el már az afrikai országok részéről sem. Hasonló szerepet játszott az ECOWAS annak idején az elefántcsont parti események kapcsán, és Afrika és a az európai stabilitás és biztonság szempontjából is meghatározó az Észak-Maliban történt események. A Tuareg milíciák gyakorlatilag Kadafit támogatták annak idején iszlám fundamentalista mozgalmakban, amelyek kapcsolatban állnak az Al-Qaidával a Magreb országokban. Ezek átvették Timbuktu város, Katál és Kau városok vezetését és kinyilvánították azt, hogy vád független állam lesz. Ez sérti a nemzetközi jogot ezek nem elismert területek, és ezek most a nemzetközi bűnözők menedéke lehet, terroristák, alkaida tagok, és destabilizáló tényező lesz az egész Nyugat-Afrika számára. A Magreb, Mauritánia, Nigéria és a teljes Szahelővezet számára, és itt az emberrablás volt a múltban is a meghatározó. Világosan kell fogalmaznunk. Mi támogatjuk Mali teritoriális területi integritását és egységét, és minden szecesszió elfogadhatatlan. Támogatnunk kell az alkotmányos elnöket, Dajgunda Traorét, és én örülök, hogy ön ezt nagyon világosan kifejezésre juttatta főképviselő asszony, tehát fontosnak tartja Mali területi egységét. Köszönöm szépen, és akkor most szeretném felhívni a hozzászólók figyelmét, hogy nem szabad túllépni a hozzászólási időt. Gomes asszony következik egy percre. E Köszönöm. Maliban katonai pucsot hajtottak végre, és Bissau Gineában is nemrég, tehát Nyugat-Afrikában röviden egymást követően két ilyen pucs történt. Azt hiszem, hogy a parlamentnek van szerepe itt. Az EU, az, az, EU, az ECOWAS, illetve az ENSZ napirendjén is szerepel ez a probléma, meg kell védenünk a helyi lakosságot jelen körülmények között mindenképpen valamiféle lehetőséget kell számukra biztosítani, hogy életben maradjanak az emberkereskedelmet, a fegyverkereskedelmet, és problémánként jelölném meg. Segítenünk kell a helyi lakosságot, fontos, hogy koordináljunk, az afrikai szakpolitikák ne legyenek egymástól függetlenek, egyeztessünk, és politikai hatalmunkat próbáljuk felhasználni, befolyásunkat. Jó lenne, hogyha a megfelelő csoportokat tudnánk katonailag támogatni ebben, ebben az övezetben. Feladatunk az is, hogy ezt a helyzetet a lehető leghamarabb megoldjuk. Elvont, elvették a mikrofont. Elnézést, el kellett vennem a mikrofont, mondja az elnök, és minden hozzászólót arra kérek, hogy lassabban beszéljenek, hogy tolmácsolható legyen a hozzászólás. Ugyanakkor kérem, hogy ne lépjék túl a hozzászólási idő. Görensz. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a javaslatomat kergási szóval szeretném bevezetni. Egy olyan válság sújtotta országról van szó, amely a modell értékű álmok példaképe volt, a demokráciák álma. A maliaknak három kihívással kell szembenézni. Helyre kell állítani a demokráciát, kettő, helyreállítani a területi egységet, három, javítani a mali emberek létkörülményeit. Hogy lehet ezekkel a kívásokkal szembenézni? Nos, hát kinek a felelőssége? A maliaknak az első számú feladatok ez persze. Ugyanaz a fenyegetés eh, érheti a szomszédos országokat, éppen ezért a régió szempontjából nagyon fontos az ECOVA, a CDAO, e a nyugat-afrikai országok gazdasági eh, uniója, amely együttműködik az EU-val, európaiként nagy nyilvánvaló érdekünk fűződik ahhoz, hogy a nyugat-afrikai közösséget abban segítsük, hogy mit lehet Kadafi utáni időszakban helyreállítani és felépíteni. A mali zavargások azt hiszem részben a Száhel megkövetkezett események következménye. Nagyon fontos együttműködési szakértelmünk közreadása, nagyon fontos az együttműködés. Az EU stratégia a Szaheli régióban kiemelte egy évvel ezelőtt ezeket a dimenziókat. Zárásképpen szeretném elmondani, hogy a helyzet mielőbb normalizálódna annak érdekében, hogy a fejlesztés érdekében az ügyműködés folytassuk, hiszen ezt felfüggesztették a katonai pucsot követően. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Következő hozzászóló Sargentini asszony. percre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. 12 hete jártam Dakarban, Szenegában, és egy Tuareg személye beszéltem, aki Máliból menekült el. Egy nagyon is művelt, képzett ember volt, de egy toleráns fajtája. A gyermekeivel szemben is. A gyermekeit, lányait egyetemre küldte de nem éltek már ott. Ez a Tuareg személy úgy értezte, hogy túl erős volt a megkülönböztetés. Ezek a Tuareg lázadók persze csibész gazemberek, de tehát például nem látta még a dzsámit belülről. Hát ez egy beszédes ember volt, azt mondta ez az ember, én ezeket a lázadó embereket támogatom, és hát ez azért egy veszélyes jelzés, hiszen ez egy toleráns tuareg volt, és úgy mm, távoztam, vagy úgy köszöntem el tőle, hogy nem értettem, hogy miről van szó. Maliban nem egy új keletű konfliktusról van szó. Arról van szó, hogy generációkon át egymás mellé beszéltünk. Nem volt megfelelő tisztelet a többség részéről, a kisebbség felé, és ugye a másik probléma ez a, a javadalmak igazságtalan szétosztása de nem gondolom, hogy a földet nem művelik meg megfelelően. Azt hiszem, hogy ez az oka. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Tánagónak egy percre. Teljes mértékben ö, támogatjuk, megve, elutasítjuk Azabát függetlenségét, ahogyan ezt a mali elnök Túra is elmondta. Emel ellen most az északi területeket ellenőrzés alatt kívánja tartani, de ezt nem tudja és a nemzetközi közösség ezt követeli. Ha ez nem valósul meg, akkor ez destabilizálja az egész szaharai területet, és éppen ezért az Európai Uniónak mindenféle intézkedéseket kell hozni, be kell fagyasztani ezeket a vagyonokat, és be kell tiltani a beutazást, és ez nagyon sok esetben az Al-Qaida számára is terepet jelent emberrablást, emberrablásokat segíthet elő. Úgyhogy felszólítom a főképviselő asszonyt, hogy mobilizálja az Európai Unió eszközeit, támogassa Elkovászt abban, hogy megmaradhasson Mali területi integritása, és sikerüljön kiépíteni egy jogállamot Mali területén, ahol szabad választások is tarthatók. A nyní na 1,5 minut. Köszönöm szépen, és most másfél percre Verzsi asszony következik. Merci. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Szegény Máli, szegény Máliak. Szegény Tamásek, eh, azok az emberek, akik eh, ezen a, ebben a régióban élnek. A humanitárius közegészségügyi eh, válság alakult ki. Példanélkül Jensen asszony tavaly januárban az új lázadással, ugye a március 21-i felkeléssel folytatódott, ami a gyarmatosítást illeti Franciaországnak van gyarmatosítóként, volt gyarmatosítóként nagy felelőssége, ami a Tóragot illeti, nem nagyon figyeltünk rájuk. Ez a régió, ha megnézzük, nagyon sok természeti kincse rendelkezik az ország belsejében, a szomszédok között néhány európai ország is igen nagy érdeklődés mutat az ország erőforrásai iránt. A Szaheli régióban több évtizede a legszörnyűbb kereskedelem zajlik, és nem figyelnek oda például a fegyvereket, csempésznek ezen a területen keresztül. Minden szomszédországbeli erő lefegyverezte a szíriai felkelőket, ami a nőket illeti a legsúlyosabb atrocitásoknak vannak kitéve. Méleget kell vonni, ami az alapok felhasználását illetve mert Európai Unió már eljuttatott az országhoz, hogyan lehet valóban az emberek segítségére jutatni? Jó lenne egy független vizsgálabizottságot felállítani, hogy minden elkövetett bűncselekményt feltárjanak. A hűtlen kezelés kérdés, pontosabban a nem beavatkozás az vége láthatatlan következményekkel jár a civil társadalomra is. Köszönöm szépen. Most pedig Gáller úr, másfél percre. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Az én benyomásom az, hogy a mali pucs értékelésében mindannyian egyetértünk, és üdvözöljük, hogy a fejlemények most már helyes irányba haladnak, legalábbis ami a fővárost illeti és a főváros és a környéke, ez már kisebb része, tehát a megszállás és a függetlenség kinyilvánításának problémája ezzel még nem oldódott meg. Nekünk a humanitárius segítséget kell biztosítanunk egészen biztos hamarosan, és azt hiszem, hogy most az időt arra kell használni, hogy gondoskodjunk arról, hogy az ECOWAS be tudja tölteni a szerepét, és az Afrikai Unióval is természetesen egyes figyelmeztetnünk kell. Nagyon sok területen tevékenykedik az Afrikai Unió, és már sok esetben került sor segítségnyújtásra. Ebben az összefüggésben is megmutatkozik, hogy a Nyugat-Szaharától, Mauritániától, Csádon, Nigérián, Dél-Algérián, Líbián keresztül egy nagyon korlátozott államiság állapítható meg. Nagyon komolyan nincsenek jelen az állami szervek, egyfajta vákum alakult ki ezeken a területeken, ahol a terrorista szervezetek fejlődhetnek. És különösen a kisebb méretű fegyverek exportja segítheti elő az instabilitást. Nem a tömegpusztító fegyverek, a kisebb fegyverek jelentik az igazi problémát, ezek destabilizálják az ottani országokat. Köszönöm, köszönöm, Gáler úr. De Kaiser asszony kettő percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy szinte mindannyian egyetértünk a, szóval, ilyen milyen tragikusan malé helyzet. Ha megengedik, egy kellemetlen érzésről szeretnék beszámolni az a kapcsolatban, hogy hát ugye láttuk, hogy be fog ez következni. Ez egy bejelentett katasztrófa volt. Néhány kollégám, Gáller úrra, jó magamra, Kuresz gondolok, akik az Ákácséban voltunk, és hónapok óta halljuk. Az libiai beavatkozás óta, hogy a maliak azt mondták, hogy valami történni fog Maliban hallottuk a Tokaj Ákácsi ülésen, és a pucs előestén Brüsszelben Aszari kollégánk egyszerűen egy kétségbesett dührohamot kapott, és azt mondta, hogy tenni kell valamit, és másnap kitölt az állampulcs. Hát hogy lehet, hogy nem tudunk semmit sem tenni? Meg volt a száheli stratégiánk, tudtuk, a, ismertük a tényeket, tudtuk, hogy valami be fog következni, és ma Örülök, hogy most azt mondjuk, jó, hát támogatni fogjuk a Nyugat-Afrikai Gazdasági Uniót, arra teszünk kísérletet, ha lesz egy átmeneti kormány, hogy segítsük őket, többet fogunk a fejlesztésre foglalkozni. Ezek a régiók szegények, nem gondolom, hogy miért nem lehetett valamit tenni, pedig tudtuk, hogy ez valóban egy nem érdemes persze a múlta foglalkozni, jövő felé kell nézni, de ha megnézzük ezeket a problémákat, ahogy a Vezsiát asszony is említett, ami helyesen fogalmazott, ez egy olyan probléma volt, amely készülődött, tehát jó lenne, ha most már azonnal felfegyverkezve foglalkoznánk ezzel. Most pedig mm, egy perc, Rinaldi kolléga. Grazie, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt főképviselő asszony, Afrikából nagyon sok jó hírt hallottunk az elmúlt hónapokban, most egy nagyon rossz hírt kaptunk Maliból. Emberrablások, az északi térség elszakadása, a sári alkalmazáshoz, és egyéb problémák, minden, minden egyes probléma, emberi dráma, nagyon nehéz ezeket, emberi dráma, nagyon nehéz ezeket megoldani egy ilyen régióban. Mali a líbiai válság egyik áldozata, és a mali politikai osztályra nagyon komoly hatással volt, tehát a líbiai válság, ezt korábban is említették. A felesfoglalásunkban egy Kadafi utáni stratégiát kérünk a régióra vonatkozóan. Azt hiszem, hogy a biztonsági kérdéseket sokkal jobban el kéne mélyíteni. Az ECOWAS, tehát az nyugat-afrikai európai közösség, illetve az ENSZ feladata az, hogy az élelmiszerbiztonságot garantálják, hiszen minél tovább várunk, annál nehezebb megoldani a helyzetet. Köszönöm. Alfonszi úr, egy perc. Elnök úr, alelnök asszony, a tuaregi nép egy marginalizált nép volt. A tuareg Malin belül Tuareg területen 30 éve semmit nem tettek meg abban, amit nekik éltek nekik. A Lazawatnak ez a felszabadító mozgalma arra irányul, hogy elismerjék ezt a történelmi, kulturális közösséget. Ez legitimnek tűnhet ez a harc. Na most hát a terrorista iszlám erők persze elszabadulhatnak, ami a mali katonasságot illeti. A mozgalom a szemben fellép a mali katonaság. Most mi a helyzet? Nincsen semmilyen kapcsolata a Mali Tuareg mozgalomnak az iszlám radikális mozgalommal. A seriát nem fogadja el ez a Mali Tuareg közösség. Főleg a nőkkel kapcsolatban sem igaz az, amit állítanak. A tuaregiek sokkal jobban az integrált megoldás felé haladnak. A valódi stabilitás ebben a régióban akkor lehetőleg támogatjuk ezeket. Nyní předávám slovo na 1,5 minuty panu Kelamovi. Köszönöm, Kellem úr, következik másfél perc. Hadd mondjam azt, főképviselő asszony, hogy Köszönöm szépen, hogy ilyen világosan és meggyőzően beszélt arról a helyzetről, amivel Maliban szembesülünk. Ez egy belső konfliktus, világosan mutatja, hogy milyen törékeny a nyugati Afrikában a társadalom. Mali nem olyan régen egy több pártrendszerré alakult, és az elmúlt hónap óta ezek az intézmények nem működnek, és 11 nappal ezelőtt megtörtént a szétválás, az északi rész levált, és ez szoros kapcsolatban áll a terroristákkal, és itt találhatók azok, akik Gaddafit segítették annak idején. Na most a humanitárius helyzet is nyilvánvalóan aggasztó jelenleg, egy tizede a 15 milliós mali lakosságnak szükséghelyzetben van. A második összefüggés pedig az, hogy úgy gondolom támogatnunk kell az átalakulást, illetve azt a megállapodást, amit sikerült elérni a nyugat-afrikai államok erőfeszítéseinek köszönhetően. Volt előrelépés ezen a területen, és hogyha egy olyan helyzet alakul ki, hogy egyetlen katonai pucs sem történik, akkor ez már azt bizonyíthatja, azt biztosíthatja, hogy elindulhat a demokratikus fejlődés. A humanitárius segítség kérdése. Meg kell akadályozni, hogy itt humanitárius katasztrófa alakuljon ki. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, és akkor most egy percre Kretu asszony kapja meg a szót. Nagyon szépen. Mindannyian tudjuk, hogy a katonai pucs a katonai pucs szerzőinek felcserélése az új elnökkel azt jelenti, hogy a demokratikus vákumnak véget vetettek. 91-ben szintén pucsot hajtottak végre, Maliban azóta sikerült nagyon sokat, el, sokat tenni a demokráciáért. Az északi részeken nagyon komoly a szeparatista törekvés. Nos, azt kell megpróbálni elérni, hogy az extrém csoportok, illetve a tuaregek amelyek egy régió függetlenségét jelentették ki. Tehát, hogy ezek, a, ezek az egységek ne sodorják az egész országot humanitárius katasztrófába. Nem szeretnénk, hogyha az alkaidához hasonló helyzet alakulna ki, és nem szeretnénk, hogyha, környe, hogyha közelünkben megszűnne a törvényesség. Köszönöm szépen, mondja Fiszesz úr, Máliban tragédia, tragédia következett be, ez egy be, előre bejelentett halál ö, következménye. Nigérben Nig... az Európa, Nigérben az európai kormányokat időben értesítették, hogy a száheli országokban nagyon komoly veszélyt jelent a toregek visszatérése, a Kadafi, miután elhagyták Kadafi csapatait, ezek a zsoldosok. Az alkimi erők és ezek a tuaregek nagyon komoly veszélyt jelentettek tehát. Nos, Eston asszony, örülök annak, hogy bizonyos intézkedéseket elő, előtérbe helyezett, a száheli kör, régióval kapcsolatban azt gondolom, hogy az a leglényegesebb, hogy, a, hogy mi hamarabb lépéseket tegyenek, mi hamarabb intézkedjenek. Ne engedjük meg, hogy az integrista erők győzedelmeskedjenek a régi országaiban. Gondoljunk most azokra, akiket elraboltak, akik az, akiket az alkimik vagy más erők elraboltak és fogságban tartanak jelenleg is. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök ezzel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 több ezer embernek kellett elhagyni a lakóhelyét, nagyon sok a, nagyon sok a menekült, sokan Mauritániában kényszerültek. Nos, katonai agresszióról van szó Maliban, és nagyon, és azt gondolom, hogy mindez hasonlít a NATO fellépéséhez Líbiában. Úgy gondolom, hogy mindenképpen tárgyalások útján kell megoldani a problémát, nem szabad a helyi lakosságot veszélyes helyzetbe sodorni, és mindenképpen tiszteletben kell tartani Mali integritását. Ennek a problémának számos gyökere van, nagyon rossz a közegészségügyi helyzet, nagyon magas a munkanélküliség, élelmiszerhiány, stb. stb. fejlesztéssel kell megoldani ezt a problémát. Következő hozzászóló, ő volt a az utolsó hozzászóló. Most pedig Ástan asszony a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a képviselőknek a megjegyzéseket azzal a helyzettel kapcsolatban, ami Maliban van kialakulóban. Teljesen helyes megjegyzés az, hogy az Európai Uniónak ö, abszolút érdeke, hogy az egész Szahel övezet megfelelően fejlődjön az ECOWAS erőfeszítéseit, a szomszédos országok erőfeszítéseit támogatni kell, szoros kapcsolatban vagyunk velük, hogyan tudjuk segíteni a politikai átalakulást, és Vatara elnökkel magával nem olyan régen és ugye milyen nehézségekkel kellett megküzdenünk annak idején az elefántcsont parti konfliktus idején, és mi továbbra is foglalkozunk az észak helyzettel, az északi helyzettel, és hangsúlyozunk újra és újra, hogy milyen fontos Mali területi integritása. Számos kérdésről esett szó, hogyan lehet megalapítani az hogyan lehet biztosítani a rend helyreállítását az új kormányjal és jelenleg a régióban egy misszió kezdte meg a munkáját, és ennek a támogatása is feltétlenül szükségesé válhat. Végül pedig komoly aggodalommal tölt el, hogy nagyon sokan kénytelenek menekülni, és már ez csak súlyosbítja az egyébként is meglévő élelmiszer katasztrófát. A humanitárius segítséget biztosítjuk, ahol csak tudjuk, és gondoskodni kell a humanitárius munkát végzők biztonságáról, és nagyon remélem, hogy az Európai Parlament el fogja fogadni ezt a dossziét. Nagyon szépen köszönöm a záró megjegyzéseit. Főképviselő azt mondja, ezzel ezt a vitát lezártuk. Pénteken fogunk 12 órakor szavazni erről a jelentésről. Hölgyeim és uraim, most pedig megkezdjük a következő napi rendi pont.